és a szocialista frakciától azt kértem, hogy a szakbizottsági és parlamentközi delegációkban változások legyenek, illetve névváltozások történtek, a jegyzőkönyvbe bevesszük ezt a változást, és hogyha nincs ezzel szemben ellenvetés az ülés végéig, akkor ezeket a kinevezéseket el